Megkezdjük a csütörtök délelőtti munkát, nézzük is a napi rendet. Szóbeli választ igénylő kérdés a kasztalapú megkülönböztetés témakörében. Ez tehát az első témánk, a Fejlesztési Szakbizottság nyújtotta be ezt a kérdést. Keresem Éva Zsolit, úgy látom, hogy itt van, ott ül a helyén, ő nyújtotta be ezt a kérdést, úgyhogy 5 percben szót adok Évának, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Azt hiszem, hogy az apartheid szót használhatnánk nagyon sok esetben azzal kapcsolatban, hogy milyen megalázó helyzetben vannak azok az emberek, akiket a kasztjuk miatt megkülönböztetnek. Mawam Singh is ezt a szót használta 2006-ban, amikor az érinthetetlenekről beszélt az országában. Mindenki hallotta ezt a nyilatkozatot, és mindenkit felháborított ez, ugyanakkor Ambekár doktor fellépése ellenében sem sikerült a kínai, illetve bocsánat, az indiai alkotmányt megváltoztatni és az érinthetetleneket megvédeni. 260 millió embert érint ez a hátrányos megkülönböztetés, különösen nőket. Voltak olyan nők, akiket napról napra megerőszakoltak, és mégsem tettek az elkövetők ellen semmit és sajnos ezek a jellegű atrocitások és erőszakos cselekmények szinte minden 10 percben megtörténnek. Több millió embert érintenek ezek a megkülönböztetések, ezek az emberek nem élhetnek alapvető emberi jogaikkal, pusztán azért, mert valamilyen kasztba születtek. A Fejlesztési Szakbizottság elnöke vagyok, és úgy gondoltam, hogy időszerű, hogy újra felvessük ezt a kérdést. A kasztalapú megkülönböztetés emberileg egyszerűen elfogadhatatlan. Ráadásul mindenféle nemzetközi egyezményt sért az emberi jogok védelmének tekintetében. Ennek az apartheidnek, csak így tudom ezt nevezni, nagyon komoly gazdasági és társadalmi negatív hatásai vannak. Ezek az emberek nem kapnak megfelelő munkát, ezek az emberek nem járhatnak iskolába, az igazságszolgáltatás és a rendőrség is hátrányosan megkülönbözteti őket. A dalitnők 10%-a jár például mindössze iskolába, azért, mert olyan kasztba tartoznak, hogy ezt nem tehetik meg. Ez európai szemmel nézve egyszerűen elfogadhatatlan és elképzelhetetlen, de mégis így van. India hatalmas ország, és úgy tűnik, hogy India nem azon az úton halad, hogy eltörölje ezeket a különbségeket, hanem éppen, hogy megerősíti őket. Az érinthetetlen nők száma ráadásul növekedett az elmúlt évtizedben, tehát egyre nagyobb azok aránya, akiknek ilyen megkülönböztetésben kell leélniük az, e- leélniük az egész életüket. Az indiai kormánynak olyan pozitív diszkriminációs politikákat kellene elindítania, amelyek hatékonyak. Vannak ilyen jellegű kezdeményezések, de ezek nem jártak feltétlenül kézzelfogható eredménnyel. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy nemzetközi szinten foglalkozzunk a kasztok szerinti megkülönböztetéssel, méghozzá úgy, hogy ezt a diszkrimináció egy különálló formájának tekintjük, és ez ellen külön megpróbálunk fellépni. Ezt a fajta szegregációt és diszkriminációt mindenképpen meg kell állítani, és az Európai Unió fejlesztési politikájában ezt figyelembe kell venni. Tehát csak úgy lehet fejlesztési segítségnyújtást elindítani más országok irányába, hogy figyelembe vesszük a megkülönböztetés ezen formáját. Tehát, hogyha kereskedelmi megállapodást kötünk valamilyen harmadik országgal, vagy fejlesztési támogatást nyújtunk, akkor mindenképpen fel kell venni olyan kasztalapú megkülönböztetési záradékokat ezekbe az egyezményekbe, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy a kasztalapú megkülönböztetés csökkenjen. Ez nem csak Indiára vonatkozik, Bangladesre is, figyelembe véve a nem olyan rég Bangladesben bekövetkezett balesetet. Ezekről az emberekről csak azt tudom elmondani, hogy egyszerűen rossz helyre születtek, és azért, mert valaki oda született, ahova született, ez nem határozhatja meg az egész életét. Ezek olyan fontos emberi jogi kérdések, amikről minden egyes fórumon beszélni kell, amikor kereskedelmi megállapodást kötünk egy harmadik országgal, amikor kétoldalú tárgyalásokat folytatunk, mindegy, hogy milyen témában állunk kapcsolatban az adott harmadik országgal, amennyiben ott kasztok szerinti megkülönböztetés működik, akkor ez ellen fel kell lépnünk. Tehát igenis van felelősségünk ebben a kérdésben, igenis segíthetünk a diszkriminált, megkülönböztetett személyek életének a megjavításában. Itt Európában is élnek ilyen diaszporák, ilyen közösségek, ezért Európán belül, de természetesen leginkább Európán kívül kell nekik segítenünk. Gondoljunk csak itt Európán belül a roma közösségre, akiket eltávolítanak, kizárnak, megkülönböztetnek, eltávolítanak az egészségügyi rendszerből, az iskoláztatásból, a munkaerőpiacról. Tehát egyrészt itthon a saját házunk táján kell körülnéznünk, másrészt pedig, amikor harmadik országokkal tárgyalunk, meg kell állítanunk mindent, ami a fejlesztés útjában áll. Most pedig megadom a szót Malmström biztos asszonynak, hogy Éva Zsoli kérdésére a bizottság nevében válaszoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm a kérdést is, amely kapcsán a, az alelnök asszony véleményét tolmácsolhatom önöknek a diszkrimináció ezen súlyos formájáról. Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formája ellen fellépni, és a kasztalapú megkülönböztetés az EU stratégiai cselekvési tervében is benne van, mint olyan cél, amelyel szembe kell szállni, olyan téma, amelyet le kell küzdeni. Számos eszközzel rendelkezik az EU, bilaterális párbeszéd, pénzügyi támogatás, illetve annak megvonása és egyebek. A kasztalapú megkülönböztetést folyamatosan napirenden tartjuk az emberi jogi párbeszédeinkben, az emberi jogi ügynökségekkel együttműködünk. Ez az emberi jogi kérdés különösen felmerül India, Banglades, Pakisztán és Mauritánia esetében. Az EU támogatást ad a kasztalapú megkülönböztetés elleni fellépéshez, és egyéb eszközeinket, például a demokrácia és emberi jogok eszközt, az EIDHR-t is erre szoktuk használni. Az erre vonatkozó 11 2011-13-ra vonatkozó stratégiai dokumentum kiemelten foglalkozik a kaszt kérdéssel. Indiában a kaszt alapú megkülönböztetés egy általános fejlesztési ö, buktató, a fejlesztési programok útjába álló kérdés. Négy millió apró 4 milliót költöttünk erre a kérdésre külön, és a, a ide tartozó az áldozatvédelem, illetve a oktatáshoz való hozzáférés, a nők jogainak javítása és a munkához való jog érvényesítése, illetve a legszegényebb régiókban külön támogatást is nyújtunk, amely a kasztalapú megkülönböztetés ellen is felhasználható. A, azokat, akik a súlyos jogsértéseket hajtanak végre, azokat bíróság elé idézik, egyelőre még csak sporadikusan, ehhez 30 millió támogatást nyújtottunk Indiának, hogy a az igazságszolgáltatás és rendőri fellépés jobb legyen, hatékonyabb legyen. Az EU mindig diszkrimináció mentesen lép föl ezekben a térségekben, a legsújtottabbakat, legkirekesztettebbeket támogatjuk, általában Ázsiában. A kasztalapú megkülönböztetés mindig a legalacsonyabb kasztban levőket sújtja nyilvánvalóan leginkább, ezért multilaterális szinten is azon vagyunk, hogy más fórumokon is, az ENSZ albizottságában és más helyeken is folyamatosan felvessük a kérdést. Hozzájárultunk ahhoz a vitához, amit az ENSZ Indiában szervezett, Sri Lankában és Bangladesben ebben a témában. Összességében a kasztalapú megkülönböztetés az EU számára elsődleges prioritás, folyamatosan fellépünk ellene, átfogó és hatékonyan hatékony eszközökkel a diszkrimináció ellenes küzdelemen belül. Megvannak a szükséges eszközök a kezünkben, ehhez a civil társadalommal is tartjuk a kapcsolatot, és rugalmasság elve vezérel minket, tehát az adott országban leghatékonyabb módszert követjük szándékunk szerint. Köszönjük szépen! Tudjuk, biztos asszonyon, hogy más kötelezettsége is vannak. Kezdjük most a frakciók felszólalóival. A néppárt nevében két percre Svensson kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A diktatúrák hajlamosak elnyomni a népességet, ezt tudjuk, de a demokratikus országok, ahol demokratikus struktúrákat és demokratikus értékeket vélünk felfedezni, hogy ilyen országok is ilyen gyakorlatot alkalmazzanak, ez teljesen elfogadhatatlan. És ez olyan dolog, amelyet mindig újra és újra fel kell vetni, előtérbe kell helyezni. A kasztalapú megkülönböztetéssel kapcsolatos vitákban Látni kell, hogy vannak olyan országok, amelyek a társadalmuk egy részét érinthetetlennek tekintik. Ahogyan Zsoli asszony is elmondta, az Európai Unió népességének a felének felel meg azon emberek száma, akiket ilyen diszkrimináció érint. Úgy gondolom, biztosítanunk kell azt, hogy ez a fajta magatartás megszűnjön, Hogyha például kereskedelmi kapcsolatokról van szó, vagy bármilyen más kapcsolatok fenntartásáról, mindenképpen fel kell vetni a kasztalapú megkülönböztetés kérdését. Teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy nőket és férfiakat, nőket és gyermekeket gyakorlatilag egy ketrecbe zárnak, amelyből nem szabadulhatnak ki. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ez a kérdés szerepel a renden, és hogy foglalkozunk vele de ne álljunk meg itt, ne legyen ez csak egy a sok napi rendi pont közül egy csütörtök reggelen az Európai Parlamentben. Fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel valóban érdemben foglalkozzunk. Az érintett országok aláírták az ENSZ egyezményt a vallásszabadságról, és az egyéb szabadságjogok biztosításáról, mindeközben azonban cserben hagyják a népességüket. A kasztrendszer egy olyan dolog, amely teljesen elfogadhatatlan a számunkra. Elnök úr, úgy gondolom mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Biztosítsuk, hogy a demokratikus értékek és az alapvető emberi jogok és szabadságjogok érvényesüljenek. Köszönjük szépen Svensson képviselőnek, most pedig a szocialisták és demokraták nevében Cashman úr szólalhat fel két percre. Nagyon örülök, hogy ön az elnök, amikor ilyen alapvető emberi értékekről kell beszélnünk, akkor mindig örülök, ha olyas valaki az elnök, mint ön Egyetértek Zsoli asszonynal és Svensson úrral, egyáltalán nincs helye semmilyen kapcsolatnak olyan országokkal, ahol nagyon komoly a kasztalapú megkülönböztetés, legalábbis ennek így kellene lennie, és nagyon komoly üzenetet kell ilyen szempontból küldenünk a külvilág irányába. Biztos asszony, tudom, hogy ön elkötelezett, de hát úgy tűnik, hogy mégsem tudunk semmit tenni. Itt van ez a csomó instrumentum, itt van ez a csomó eszköz, itt van ez a csomó papír, itt van ez a csomó szó, és még mindig 260 millió embert érint a kasztalapú megkülönböztetés. Ezért az én frakcióm nagyon keményen kiáll amellett, hogy bármilyen kereskedelmi vagy másmilyen jellegű megállapodást kössünk, akárkivel is, mindenképpen legyen benne olyan záradék, amely a kasztalapú megkülönböztetés ellen szól mert hát őszintén gondoljunk már bele, mindannyian vásárolunk olyan ruhát mondjuk, amit Bangladesben vagy Indiában gyártottak, és hogyha mi részt veszünk ebben az ügyletben, úgymond, akkor mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek az emberek egyre szegényebbek és egyre inkább megkülönböztetettek. És akárhány megállapodást kötünk ilyen országokkal, ezek mind oda vezetnek, hogy ezeknek az embereknek és főleg nőknek a megalázottságát mi is erősítjük azért megkülönböztetettek, mert egy bizonyos kaszba tartoznak, és ez tényleg elfogadhatatlan. Nagyon örülök annak, sőt büszke vagyok arra, hogy végre egységesen szólunk, egy hullámhosszon vagyunk, és minden frakció azt mondja, hogy ennek véget kell vetni. Ez fontos, az európai polgárok számára is. Úgyhogy nézzük meg, hogy hol vesszük a nyakkendőnket, az okninkat, az öltönyünket, az ingünket, nézzük meg, hogy hol gyártják ezeket a termékeket. Olyan országban gyártják ezeket, ahol az alapvető emberi jogokat nem tartják be, és felháborító módon sárba tiporják az emberi jogokat, akkor ezekkel az országokkal ne kereskedjünk, ez a megoldás. Köszönöm szépen, Michael. A liberálisok nevében két napra, két percre Donskis úrnak adok szót. Pane Pirmininke, pane... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A kasztalapú megkülönböztetés az egyik legnagyobb paradoxon a 21. századnak. A világ egyre kisebb, összefonodottabb, és sok szempontból átjárhatók a határok úgy tűnik, hogy az emberi jogok előtt mégis ott vannak a határok. Több száz millió emberrel úgy bánnak, mintha nem lenne emberi lény. Ezek az úgynevezett érinthetetlenek, és ezek állítólag demokráciák, ahol továbbra is fenntartják a kasztrendszert. Ha a kasztalapú megkülönböztetést tisztán vallási vagy kulturális sajátosságként tekintjük, és kereskedünk ezekkel az országokkal, akkor nem csak hozzájárulunk ehhez az elnyomáshoz, hanem elmélyítjük azt. Ezért alapvető, hogy a kasztalapú megkülönböztetés elsődleges prioritás legyen minden EU szövegben és tárgyalás során, a kaszt alapú megkülönböztetést külön kell kezelni, el kell különíteni a többi diszkriminációtól, mert van persze etnikai, nem alapú és nemi orientáltság alapú megkülönböztetést, de a kaszt alapú ö, kiemelten kezelendő, mert ö, ö, világszerte ö, ö, minimum 60 millió embert érint a kérdés, de valószínűleg többet, és ők nem élhetnek emberhez méltó életet egyszerűen rendszer szerűen kell alkalmaznunk ezt az elvet minden szinten, az emberi jogi stratégiánkban, a, ezekkel az országokkal folytatott párbeszédben, az emberi jogi tanácsban az eszem belül. Mi támogatjuk ezt az állásfoglalást, és az emberi jogok egyik legsúlyosabb lábbal tiprását mélyen elítéljük. Köszönöm szépen, kolléga úr! Most a zöldek nevében másfél percben Jean Lambertnek adok. Señora, perdón, la señora Jean Lambert. <laughs> Thank you. Köszönöm szépen. Az Egyesült Királyságbeli Szolidaritás Hálózat és a Dél-Ázsiai Delegáció nevében is beszélek. Ugye ez a delegáció lefed néhány országot, amelyek érintettek a kasztalapú diszkriminációban. Egyetértek a kollégákkal, akik azt mondják, fel kell lépni a kaszt alapú diszkriminációval szemben, senkinek ne kelljen megváltoztatni a vallását, hogy elfogadják a társadalomban, senkit, senki ne legyen kitett különböző hátrányoknak a származása miatt, és senkit sem szabad kizárni az oktatásból sem, különösen egy olyan héten, amikor a lánygyermekek nemzeti, nemzetközi napját ünnepeljük, van ennek különös jelentősége. Láttuk a nepáli új jogszabályozást, amely szembeszállt a diszkriminációval, és különböző EU projektek is nagy előrelépést tettek ezen a téren. Amíg azonban nem történik igazi kulturális elmozdulás ezen a téren, támogatunk bizonyos csoportokat, amelyeknek erre szükségük is van, de fontos, hogy ne csak alkotmányosan legyenek lefektetve ezeknek a társadalmi csoportoknak a jogai, hanem a végrehajtás is megtörténjen. Az Egyesült Királyság nemrégiben bevette a diszkrimináció tilalmáról szóló jogszabályába a kaszt alapú diszkrimináció tilalmát, és azonban azt láthattuk, hogy megakadályozták ennek a jogszabálynak a végrehajtását. Fontos, hogy a saját tagállamainkban, hazánkban is odafigyeljünk ennek a megfelelő végrehajtására. Köszönöm. Köszönjük szépen Lembert asszonynak. Az utolsó felszólaló Következik a frakciók részéről Michael Gustafsson, ő az Egyesült Baloldal nevében szólal fel. Tudjuk azonban, hogy ő a nőjogi szakszervezetnek is egy nagyon fontos tagja. Micsoda bevezető, mondja a képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, elég nehéz most hozzászólnom, hiszen fantasztikus hozzászólásokat hallhattunk az imént a kollégáktól, de azért természetesen szeretnék én is néhány dolgot felvetni, amit szintén nagyon fontosnak találok. Ez a probléma, sőt problémakör olyan probléma, ami elsősorban a nőket érinti. Méghozzá elsősorban az indiai nőket. Ők dupla megkülönböztetés áldozatai, a kasztalapú és a nemek alapján történő megkülönböztetés áldozatai. A dalit nőkre gondolok különösképp. Sokszor nem is tudjuk felmérni, hogy milyen nehéz helyzetben élnek, hogy mennyien áldozatai embercsempészetnek, kényszerházasságnak, vagy akár prostitúciónak. De vannak sajnos más nők is Indiában, nem csak a dalit nők, akiknek nagyon kemény életük van, pusztán azért, mert oda születtek, ahova születtek. Sokszor az őket érő atrocitásokat, erőszakos cselekményeket nem is ismeri a külvilág beszélni kell róluk, de nem csak beszélni, hanem tenni kell értük, és megfelelő programokat kell elindítani annak érdekében, hogy segítsünk rajtuk. Tudjuk, hogy a biztos asszony Cecilia Malmström maximálisan elkötelezett, és ennek nagyon örülünk. De úgy gondoljuk, hogy ennél azért többet is tehetnénk a különböző nőjogi szervezetekkel, civil szervezetekkel jobban együtt kellene működnünk, hiszen egyrészt ők azok, akik ismerik ott azokban az országokban a helyzetet, másrészt ők azok, akik segítséget tudnak nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az egyéni hozzászólások következnek, a frakciós hozzászólásokat lezárom. Tehát akkor kezdjük meg az egyéni hozzászólásokat. Két percre Gémicsának adok szót. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a bizottsági elnökasszonynak, Éva Zsolinak is, hogy ezt a témát eh, kidomborította a jelentésében. Ez a ház minimum ennyit meg kell, hogy tegyen ebben az ügyben. Szeretném Michael Cashman megjegyzését eh, kommentálni. Szerintem is sokkal proaktívabban kéne föllépnünk ezen országokkal szemben eh, akik ilyen módon elnyomják saját polgáraikat, vagy hagyják ezt az elnyomást, diszkriminációt, a kasztalapú megkülönböztetést egy a megkülönböztetés speciális formájaként kell kezelni, amely tömegeket érint a többi megkülönböztetési forma mellett. Gustafsson úr is elmondta, hogy a nők különösen megszenvedik ezt, mert náluk a szexuális kizsákmányolással is gyakran összefonódik az érinthetetlenség kérdése, és ők azok, akik élelmiszerhez sem jutnak hozzá, meg megfelelő egészségügyi ellátáshoz sem emiatt. Ez a 21. században elfogadhatatlan, Múlt hétvégen egy Raven nevű férfiről hallottunk, aki felemelte a szavát. Európában ö, is meg kell hallani ezt a szót, ö, és örülök annak, hogy Éva Zsoli ezt a témát most megfogalmazta, széleskörű ö, frakciókon átívelő támogatással, támogatjuk ezt a szöveget. Túl messzire hagytuk elmenni ezeket az országokat. Köszönjük. Egy percben most Gurmai adok szó. Thank you very much, uh, dear President, uh, dear Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kedves biztos úr. A kasztalapú megkülönböztetés több mint 260 millió ember számára jelent problémát, ők áldozatául esnek a fajta diszkriminációnak, és sértik az alapvető jogaikat is. Mindenek előtt a nőket és a gyermekeket érinti ez a fajta diszkrimináció, és az ezzel összekapcsolódó erőszak, beleértve a szexuális visszaéléseket és Emellett a gyermekeket is gyakran szexuálisan kizsákmányolják. Az indiai és a nepáli hatóságok szerepvállalása ellenére az érintetetlenek továbbra is, sorsa, továbbra is nagyon sanyarú. Konkrét iránymutatásokat határozott meg az Európai Unió ezzel a témával kapcsolatosan. Érdekelne a külügyi szolgálat részéről, hogy az Európai Unió hogyan tudja hatékonyan végrehajtani ezeket az iránymutatásokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak dél-ázsiai országokban probléma ez, sok dálit nőt gyakorlatilag kizsákmányolnak a modern korban, a nyugati vállalatok számára állítanak elő különböző textíliákat, ez elfogadhatatlan. Köszönjük szépen, egy percre. Fölbenjen. Um, Köszönöm szépen. Ez a szóbeli választ igénylő kérdés mindenképpen jó kérdés és időszerű. Igazából nem ez az első alkalom, hogy a kasztok szerinti megkülönböztetésről beszélünk itt a parlamentben, és sajnálatos módon valószínű, hogy nem is ez az utolsó alkalom. Természetesen tudom, hogy egyik napról a másikra nem lehet ezt a helyzetet megváltoztatni, de azért azt elmondanám, hogy mindaz, amit eddig megtettünk, az nem elég több százezer ember szenved a kasztalapú megkülönböztetés miatt, ez nap mint nap megkeseríti az életüket. Bangladesben mind a hindukra, mind a muszlimokra vonatkozik a kasztalapú megkülönböztetés. Ez egy tényleg nagyon szerencsétlen helyzet. Muszlimokat, sőt buddhistákat is érint ez, nem csak nem csak Indiára vonatkozik tehát ez a kérdés, hanem más országokra is, többek között Bangladesre. Ezek az emberek sokszor a kasztalapú megkülönböztetés áldozatai, ráadásul olyan vallási csoporthoz tartoznak, amit szintén diszkriminálnak, így tehát kettős megkülönböztetésben élik le egész életüket. Tudom, hogy a mindenkire alkalmazható megoldások, a one size fits all megoldások nem fognak érvényesülni. Minden egyes országban, ahol ez a probléma felmerült, máshogy kell ezt kezelni, de azért úgy gondolom, hogy egységes megközelítésnek van helye. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy percre Martin Anderson asszonynak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy beszélünk erről a kérdésről, mert 260 millió embert érintő megkülönböztetésről van szó. A kasztok alapú, vagy a kaszt alapú megkülönböztetés tényleg nagyon komoly probléma. Itt olyan hierarchikus, szociális csoportok jönnek létre, amelyen belül az alsó csoportokban lévőket egyszerűen kevésbé tekintik embernek, vagy alacsonyabb rendű embernek tekintik, mint a többieket. Ezek az érinthetetlenek csak nagyon nehéz és nagyon piszkos munkát kaphatnak, ezért, ha egyáltalán kapnak munkát, akkor is szegénységben és veszélyben kell élniük. Ez elfogadhatatlan, és az Európai Unió kereskedelmi megállapodásait és ehhez kapcsolódó megállapodásait kötni kellene egy kasztalapú megkülönböztetés elleni záradékhoz. De ez a megkülönböztetés sajnos az Európai Unió határain belül is létezik, ezért mind az EU-n belül, mind az EU-n kívül jobban oda kellene figyelni ezekre az emberi jogi kérdésekre. Köszönöm szépen, Martina. Két percre Omer Újtan asszonynak adok szót. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Meg szeretném jegyezni, hogy nagyon nagy itt a egyetértés a parlamenti frakciók között Éva Zsola jelentése kapcsán. És ez jó tükrözi azt, hogy mekkora a probléma. Ritkán van köztünk ekkora egyetértés. Amikor a kasztalapú megkülönböztetésről beszélünk, akkor csoportos megkülönböztetésről beszélünk szület megközelítési ö, eredetű megkülönböztetésről, és ezek az emberek minden jogtól meg vannak fosztva. Ez a legalapvetőbb emberi jogfosztás. Ha azt szeretnénk, hogy vallásszabadság, a meggyőződés szabadsága, a fejlődéshez való jog minden embernek meglegyen a világban, akkor nem fogadhatjuk el azt, hogy kasztalapú rendszerek működjenek, amelyek bebetonozzák a szegénységet. 260 millió ember szenvedi ezt meg jelenleg a világon, tehát tömeges problémáról van szó, és egyes társadalmakban nagyon mélyen gyökerező megkülönböztetés. És hogyha létre is hoznak ezek az országok jogszabályokat ez ellen, büntetlenül maradnak többnyire az elkövetők, betartatlanok a szabályok, és a gyakorlat fennmarad. Michel úr mondta el legjobban, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk annak érdekében, hogy visszaszorítsuk ezt a fajta diszkriminációt. És nekem is lenne egy kérdésem a külügyi szolgálathoz. <clears throat> úgy érzem, hogy sokkal többet kéne bilaterálisan a nagykövetségekkel együttműködnünk az egyes országokban, és nem csak jelenteni kéne, hogy mi történik, mi zajlik egymás felé, hanem közösen kéne föllépni a világ jóérzésű kormányai nagykövetségeinek. <clears throat> Ezekben az országokban sokkal többet kell tennünk. Szeretném megtudni, hogy a külügyi szolgálat az éves jelentés megírása és weboldala való információ közlés mellett mit tesz annak érdekében, hogy ezt a konkrét problémát a világban kezeljük. Köszönöm szépen. Megadom most a szót Csárnecki úrnak az LCR e frakcióból. Megadnám, de nincs a teremben, úgy látom. Én legalábbis nem látom őt. Ezért rátérünk akkor a spontán felszólalásokra, és ebben a körben először John Kellynek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon fontos, hogy ezt a témát napirendre tűzte a parlament ma főleg annak a tükrében, hogy milyen technológiai fejlődés van a világban. Az emberi jogok területén elmaradunk ettől a fejlődéstől, és elfogadjuk azt, hogy érinthetetlenek férfiak és nők gyártják a ruháinkat, pedig minden férfi és nő elvileg állítólag egyenlőnek születik, és ez a kitétel sok alkotmányban is benne van, de ahol kasztalapú megkülönböztetést gyakorolnak, ott már a születés pillanatában sem egyformák az emberek, ez elfogadhatatlan, és ezért teljes merszélességben támogatom Mitchell kollégát és mindenkit, aki a fejlesztési témák kapcsán fölveti ezt a kérdést ezt a feltételt a fejlesztési segélyről szóló valamennyi szövegbe bele kéne fogalmazni, hogy nem nyújtunk segélyt annak, aki ezt elköveti. Köszönöm szépen, Sean. Paul Murray következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha valakit nem tekintenek embernek, akkor rá nem vonatkoznak az emberi jogok. Manironi Das mondta ezt, egy bangladesi nőjogi aktivista. Úgy gondolom, jól összefoglalja ez a mondat azt a problémát, amelyel a kasztalapú diszkrimináció áldozatai szembesülnek, nevezetesen 260 millió ember a Földön. Gyakran nőket erőszakolnak meg, és a rendőrség tétlenül nézi ezt, emellett pedig egy fiatal nőt savtámadás ért, de hallhatunk sok más ilyen hasonló történetről is, például a gyermekeket is diszkriminálják így módon. De te, persze, a kasztalapú megkülönböztetés nem csak Ázsiában történik, Nagy-Britanniában a kormány szégyen teljes módon próbálta megakadályozni azt, hogy a kasztalapú megkülönböztetés bekerüljön a diszkrimináció tilalmáról szóló jogszabályba. Ezt mindenképpen el kell ítélnünk. Persze, ez nem jelenti azt, hogy meg kell feledkeznünk azokról az országokról, ahol a kasztalapú erőszak a mindennapok részét képezi. Mindenképpen támogatnunk kell azokat az aktivistákat, akik harcolnak a megkülönböztetése formája ellen, és azért, hogy a történelem sülyeztőjébe kerüljön ez a fajta bánásmód. Köszönjük szépen Murphy képviselőnek! Nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy magam is elmondjak néhány szót. A Fejlesztési Szakbizottság egy delegációja nemrégiben tért vissza az ENSZ csúcsról, amely a milleniumi fejlesztési célokról szólt. Nicholson, Cashman képviselőt is jó magam is részt vettem ezen a konferencián, és nem emlékszem arra, hogy ez a téma szóba került volna ezen a konferencián. Talán ennek indoka abban kereshető, hogy a világ legnagyobb demokráciát nem akarjuk ezzel szembesíteni, de úgy gondolom mindenképpen foglalkozni kellene ezzel a témával. Tehát a nemzetközi közösség porondján egyáltalán nem került szóba ez a téma, noha elhangzott itt több ízben is, hogy ez a téma nagy igazságtalanság eredménye. Elnézést, hogy magam is felszólaltam ez ügyben, de gondoltam fontos mindenképpen felhívni erre a figyelmet. Biztos asszony, most ön kapja meg a szót, és a bizottság nevében reagálhat az elhangzottakra. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt képviselők, hogy felvetették ezt a kérdést. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az a tény, hogy 2013-ban emberek millióit érinthetetlennek tartják, és kasztalapú diszkriminációnak vetik alá, ez elfogadhatatlan. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne csak felhívjuk a figyelmet a problémára, hanem hogy harcoljunk is e diszkrimináció ellen. Többen is elmondták, hogy Indiában a kormány egy rezsimet hozott létre, egy olyan rendszert, amely a kaszt, kasztok megfelelő politikai képviseletét hivatott biztosítani. Nepálban egy új jogszabályt hoztak meg 2011-ben a megkülönböztetés tilalmáról, és jelenleg történik a végrehajtása, tehát van előrelépés, de ez még mindig nem elég. A meglévő eszközöket próbáljuk a lehető legnagyobb mértékben kiaknázni, ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, megpróbáljuk támogatni a legsérülékenyebb, legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat, és megpróbáljuk az emberi jogokra is felhívni a figyelmet ezekben az érintett országokban próbáljuk a meglévő eszközeinket még hatékonyabbá tenni, és mint ahogyan önök is tudják, éves jelentést készítünk az Európai Unió emberi jogi tevékenységéről, és mint tudják, ebbe a témakörbe tartozik a kaszt ellenes, a kaszt alapú diszkrimináció is. Szeretném persze elmondani azt is, hogy néhány hét alatt nem lehet megváltoztatni a mély gyökereket vert gyakorlatot, ezért időbe telik, amíg sikerül az érintett országokban és itt Európában is felhívni a figyelmet erre a problémára. Szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek és főleg Zsoli asszonynak, akinek sikerült minden frakció támogatását megnyernie, és sikeresen hívta fel a figyelmet az érintettek problémájára, és hozzájárult ahhoz, hogy a világ és a polgárok tisztában legyenek a, azzal, hogy milyen realitások között élnek ezek a kaszalapon megkülönböztetett emberek. Mi a bizottság részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a féle megkülönböztetés ellen harcoljunk. Köszönöm szépen. Egy állásfoglalás tervezet érkezett a Fejlesztési Szakbizottság tollából. A vitát most erről a napirendi pontról lezárom. A szavazásra egyébként a mai